el señor presidente. Az elnök. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la sesión. Szeretettel köszöntöm a kollégákat, és megnyitom a délutáni ülést a 18-ai tegnapi ülésünk jegyzőkönyvét megkapták. Ha van bárkinek megjegyzése, akkor azt most megteheti a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Nincs ilyen, akkor azt elfogadottnak tekintem. A ma délutára tervezett napirenddel összhangban először az EU külügyi fő képviselőjét, a bizottság alelnökét, Eston asszonyt fogjuk meghallgatni a Haiti földrengéssel kapcsolatos kérdésekben. Ezután Degucht biztos úr fog szólni, de először Eston asszonyi a szó, és fel is kérem akkor önt arra, hogy tartsa meg felszólalását. Esten asszonyal már sok egyéb témában együttműködtünk a múltban, és szeretnék neki gratulálni új megbizatásához. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a kedves szavakat. Tisztelt képviselők, azért kértem Önöket erre a mai vitára, hogy a legfrissebb információkat elmondhassam Önöknek a Haiti földrengésről, amely ugye január 12-én